Okay, colleagues, we're going to resume our meeting now. Kollégák, akkor folytatjuk a napi rendünk 22. pontjával. Adhok küldöttség az ENSZ gazdasági és szociális tanácsa fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű politikai fórumára 2018. július 16-18-án én, José Fábia, Tereza Jimenez, Eriano Szofko, um, Mirei Dornano és egyéb kollégák vettek részt rajta. Az ENSZ tagállamok áttekintik a fenntartható fejlesztési célok állását, és minden évben néhány ország bemutatja a nemzeti tervét az SDG-k végrehajtásáról. Görögország, Magyarország, Írország, Litvánia, Szlovákia, Lengyelország és Spanyolország mutatták be az önkéntes nemzeti jelentéseiket – arra bátorítanám a képviselőket, hogy ezt nézzék meg, nézzék meg azt is, hogy a saját kormányuk mit mond az ENSZ-nek azzal kapcsolatban, hogy az SDG-ket hogyan integrálják. Kiváló ülésekre került sor Antonio Guterres ENSZ főtitkárral, a főtitkár helyettessel is találkoztunk, és Luis Albával is, aki a fő felelőse az ENSZ migráció és menekültügyi témájának, Ahim Steinerrel is, az ENSZ biztonsági tanácsa, nem, az ENSZ UNDP adminisztrátorával is találkoztunk. De amikor 2015-tel hasonlítjuk össze a helyzetet, amikor mindenki nagyon lelkes volt a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatban, Igazából azt láttuk, hogy ez az optimizmus kicsit lecsökkent, különösen az USA multilateralizmusa miatt, ami nagy hatással volt az ENSZ-re és annak a működésére is. Egyébként most láttam, hogy az USA-nak az ENSZ képviselője lemondott. Úgyhogy valami történik most is az ENSZ-ben, de amikor ott voltunk, akkor hallottuk még ezt a hölgyet, és a zárógyilatkozat a fenntartható fejlesztési célokról nem volt egyhangú. Az USA és Izrael sem írta alá a végső nyilatkozatot az SZDG-kről, ez kiábrándító volt, mert ez azt fogja jelenteni, hogy más országok is ezt a globális kötelezettségvállalást szépen lassan elkezdik lebontani, erodálni. Bizonyára tudják, hogy alapvető ENSZ reformok történnek, meg akarjuk erősíteni az ENSZ-et, és ennek a reformnak a finanszírozására is szükség van. Egy világos üzenet, amit a magas szintű politikai fórumról elhoztam magammal, az az, hogy az USA most kilép, ellép a multilateralizmustól, és más ö, feszültségek is adva lévén a világban köteleznek minket, az Európai Uniót, hogy legyünk határozottabbak, és lépjünk fel határozottabban, különösen a Párizsi Klímaváltozási Egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az IPCC nemrég foglalta össze, hogy mennyi mindent kell még tenni, hogy megvédhessük a világot a globális felmelegedés hatásaitól. Nagyon fontos konferencia volt tehát, jövőre még fontosabb lesz, mert 2019-ben az Európai Unió együttesen fog az intézmények SDG céljainak megvalósításáról beszámolni, és amiről már ma is szó volt, az Európai Uniónak nyilván vezető szerepet kell vállalnia. Mi, a parlament, hogyan tudjuk ebből kivenni a saját részünket? Ma a koordinátori ülésen beszélni fogunk egy javaslatról, ami erre vonatkozik, hogy a parlament ismét határozottabb kötelezettségvállalásokat tegyen az SDG kapcsán. Egy közös New Yorki delegációnk volt, nem csak a DEVE szakbizottság, hanem a Környezetvédelmi Bizottság részvételével is, de az stg ugye sok különböző témát lefednek. A javaslat az lesz, hogy a jövőben a HLPF-et és a klímaváltozással kapcsolatos aláíró feleket is évente összefogjuk, és eszmét cseréljünk velük a parlament elnöke vagy elnök helyettese részvételével, és talán és a magas szintű politikai fórum éves szinten állásfoglalást is adjon ki. Ezzel politikai üzenetet tudunk küldeni az egész világ felé, hogy az Európai Unió és mögötte a parlament hajlandó arra, hogy határozottabban lépjen fel. Annelic itt van, nem tudom, hogy miért nem a saját székében ül, és Anna Kampf is itt van. Bármelyikük kíván hozzászólni? Anya, talán? Nem, nem mutatkathatnak egymásra, túlságosan udvariasak, jó akkor. Anya, kap először. Annie will come after you. És utána. Thank you. Uh, uh, I'm sorry, I didn't prepare a, uh, uh, a whole speech. Elnézést, nem hallgattam a beszédet a bevezető teljes terjedelmében, de amit, el, amit hallottam, az nagyon fontos volt, nagyon jó volt. Minden évben kell egy jelentést készíteni erről a témáról. Számomra nagyon tanulságos volt New Yorkba látogatni. Múlt héten Múlt héten az ENSZ kiadott egy jelentést, és ez egy olyan témáról szólt, ami számomra is fontos. Tehát nem másról szólt az a jelentés, mint a húsfogyasztásról. Én minden eset elértem a személyes célomat a New Yorki látogatással, de én örültem annak, hogy az Európai Parlamentet képviselhettem ezzel a delegációval. És örülöm, hogy meghallgattak minket New Yorkban. Köszönöm, Árne. Dankt, die colleague. Köszönöm a kollégának. You made us... Örülök arról, annak, hogy találkozhatunk egy mellék esemény során egy állat jóléti, illetve állattenyésztők helyzetével foglalkozó civil szervezettel találkoztunk. Arról beszélgettünk, hogy az állattenyésztés milyen hatással van a világban. Nos, Többször voltam már New Yorkban, és éppen ezért szeretnék köszönetet mondani a delegációnak, mert nagyon jó volt megszervezve az egész, nagyon jó emberekkel sikerült találkozni, nagyon érdekes beszélgetéseket tartottunk, és minden nap kiváló volt a programunk. Az is kedvemre való volt, hogy Gutierrez úrral sikerült találkoznunk. elvileg 10 percünk volt csak veled, aztán végül 25-30 percet a társaságában tölthetünk, egy számos témáról beszéltünk. Kollégák beszéltek a saját témáikról, de a klímadiplomáciai jelentésünket is átadtuk, amit a nyári szünet előtt készítettünk. Egyébként ő maga is utalt erre a témára. Anya például arról beszélt, hogy a hús a hús előállítás és a klímaváltozás milyen összefüggésben vannak. Ahogy az USA kezd visszalépni ebből, vagy vissza, elkezd visszalépni a klímaváltozási megállapodásokból, úgy kezdett el az ENSZ haték, vagy nagyobb lendülettel foglalkozni ezzel, és ezt is figyelembe kell venni a jelentős elkészítése során. Volt egy másik kísérő esemény, ami nagyon tetszett. Egy alapítványral találkoztunk, akik megpróbálnak több adatot gyűjteni a különböző országokról világszerte. Linda is említette, hogy van két olyan állam, Izrael és az Egyesült Királyság, akik példátlan módon közölték az adataikat. Arról is beszéltünk, hogy jó lenne, hogyha közös delegációkat küldenénk. Ez jó kezdet, de mi a klíma, dele, a klíma diplomáciai jelentéssel tapasztaltam, az az, hogy a kollégákat ez nem igazán érdekli. Az MV nem szeretné, hogy az AFET és ott legyen a kobban. Lengyelországban lesz a következő Katowice-ben. Úgyhogy jó lenne, hogy a következő parlamenti ciklusban a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekben, vagy a fejlesztési kérdésekben jó lenne, hogyha nem csak egy, vagy esetleg két szakbizottság képviseltette magát, hanem két, két, három, négy, öt a legfontosabb illetékesek, felelősök mind ott kéne, hogy legyenek, és így jobban látható lenne, hogy az ilyen típusú globális kérdések nem csak a devéhez tartoznak, hanem számos más bizottsághoz. A frakciónk számára volt egy pozitív meglepetés. A progresszív társadalom, ők politikai célkitűzésként jelölik meg az SDG-ket, és azt gondolom, hogy nekünk mindig horizontálisan kell ezekről a kérdésekről gondolkodni, tehát minden egyes döntésünknél el kell gondolkozni azon, hogy megvalósulnak-e az SDG-k. Linda is említette, hogy a jövő évre nézve is fontos ez, mert a bizottságnak nincs úti terve, erről is beszéltünk, tehát nincsen bizottsági úti terv, és el kéne érni azt, hogy jövő nyáron, amikor már megvan az új parlament, de még nincs meg az új bizottság, akkor ezt hogyan fogjuk megoldani. Valamilyen módon a parlamentnek esélyt kéne adni arra, hogy képviseltesse magát a jövő év során, ne legyünk egy ilyen, egy ilyen jogi vákumban, hogy mi, mi, már belé, mi már felvettük a hivatal, de még nincs bizottság, ezért nem jelenünk meg. Jó, köszönöm szépen. Heidi szeretne még valamit mondani. Heidi is nagyon aktív volt ebben a témában, a elnökasszony. Igen, köszönöm szépen, Linda. Emlékszem, amikor a Strasburgi folyosón találkoztunk. Sötét volt, nem is tudom, talán tavaly novemberben vagy decemberben. Azt mondtad, hogyha szeret, azt mondtad, hogy jó lenne, hogyha valami, áll, valami áll, állandó mechanizmussal tudnánk követni az SDG állását, akkor kezdtük el ezt a munkát, a DEVE és az MV koordinátoraival kezdtük el ezt a munkát, szerintem ez az együttműködés nagyon jó. Sok embernek hála ez, a két szakbizottság titkárságának vezetői az érdem nagyon nagy mértékben kiváló minőségű munka, munkát végeztek, Expo, import, mind jelen voltak ebben. Ami pedig a munkatervet illeti, szerintem a szolgálatok ezt majd mindenképpen támogatni fogják. Lehet, hogy hogyha a képviselőknek kéne ezt összeállítani, akkor lehet, hogy kreatívak lennénk, de nem biztos, hogy működőképes is. Úgyhogy örülök Az, hogy az elnöknek kell megkapni ezt a javaslatot, és elkötelezni magát emellett, az is pozitív, mert így az intézmény kötelezi magát arra, hogy meg is valósítsa ezt a programot. Az MV és a DEVE koordinátorai nyilván támogatni fogják, nyilván a elnök is örömmel fogadja majd el, de valószínűleg ezt eljuthatnánk a, eljutathatnánk a többi parlamentnek is. Lehet, hogy vannak olyan parlamentek, akik már előbbre járnak, de legalább, amit mi létrehozunk, azt meg tudjuk osztani másokkal. Most, vagy a választások után jó lenne ezt a tagállami parlamentekkel megvitatni. Még egy gondolat. Holnap, nem, csütörtökön rendezik meg a nemzetközi érintett felekről szóló platformot, és akkor fogják megvitatni a reflection papert. Nem kéne ezt megvitatni? Az envivel mondjuk az elkövetkezendő hetekben. Egyébként a javaslat az nagyon jó. Állnak, köszönöm. A fórummal kapcsolatban Step, Step Dance-nek és a delegáció többi tagjainak az a kritikája, hogy nem is tudjuk, hogy mi folyik ott, kérjük, hogy a parlament képviseltesse magát, de nem sikerül ezt megoldani, Mert még utána járunk. Krisztián szerintem már segít majd nekünk abban. Csütörtökön lesz a fórum találkozója. És azt is tudjuk, hogy a bizottság Timmermans Reflection Paper-ét fogja előbb-utóbb bemutatni. A bizottság ezt még idén megjelentet, megjelenteti. Bizottság, mire lehet számítani? Ezt a kérdést tenném fel, mi történik még idén? A bizottság valószínűleg ezt meg tudja mondani, tudom, hogy itt a DEFCO is, és itt van a külügyi szolgálat is. Mit szeretne mondani ezzel kapcsolatban a bizottság, és akkor röviden, mert még van két napi rendi pontunk. Yes, uh, thank Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Karana Vionda vagyok, a DEFCO főigazgatóságtól. A Plaza egységből, ami az SDG nyomon követésével foglalkozik. Én is ott voltam New Yorkban az első héten, a szakértői héten, úgyhogy elkerültük egymást. Részt vettem egy tájékoztatón is, ami júliusban volt, és a biztosunkkal, valamint vele biztos úrral is találkoztak a magas szintű héten. Szeretnék köszönetet mondani, hogy bemutatták ezt a jelentést, illetve lenyűgöző volt, hogy milyen magas szintű találkozókra tudtak sort keríteni. Az EU delegáció nagyon elégedett volt ezzel a kiküldetéssel. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ilyen komoly elkötelezettséget látunk a parlament szintjéről, hiszen óriási kihívásokat élünk át. Kezdenek kihátrálni az aláíró államok a célkitűzések mögül. Ezt említette a magas szintű politikai fórum is. Fentartható fejlődés, nemzeti célkitűzéseinek az eredményeit idén és jövőre fogják értékelni. A 2019-es magas szintű politikai fórumra is készülnek már ezzel. Mi, a DEFCO főigazgatóság az Európai Unió vonatkozó jelentését készítjük el. Kaptunk információkat, ezeket most elemezzük. Jövő héten is lesz egy ülés néhány képviselővel, jövő szerdán, ahol részletesebb információhoz juthatnak, és bizonyára tudják, hogy egy dokumentum is készülőben van, az év végére fog elkészülni. Az Európai Fenntartatósági Díj is létezik. Ezzel kapcsolatban is folytatjuk az előkészületeket. Ez mind rendkívül fontos a 2019-es év előtt. Köszönöm. A külügyi szolgálattól esetleg nagyon gyorsan, mert nagyon rövid időnk van. Igen, nagyon gyorsan, annyit szeretnék elmondani, először is köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy a magas szintű politikai fórumban részt vesznek, ez nagyon fontos. A másik egy elem, jövő év nagyon fontos lesz. Sajnálatos módon a miniszteri nyilatkozat a, és a 2030-as agenda már nem könnyen elérhető, és ezzel a kockázattal kapcsolatban lépnünk kell. És igen, valóban az USA ENSZ nagykövete lemondott. Köszönöm, hogy emlékeztetett a nevére is. A jelentéshez csatolva van egy menetrend, kedves kollégák, hogy az MV és a DEVE szakbizottságok ebben a témában mit fognak a jövőben tenni. Az Eurostat SDG monitoring jelentését fogjuk közösen meghallgatni novemberben, Timmermans dokumentuma decemberben várható, és egy tanulmány is készül az SDG-kkel kapcsolatban a magas szintű politikai fórum politikai része szeptemberben lesz, nem júliusban, úgyhogy remélhetőleg az új parlament majd tud delegációt küldeni oda. Nyilván gyorsan kell lépniük, de megoldható. Köszönöm szépen a támogatásukat. Remélem a koordinátorokat 10 perc múlva kezdődő ülésünkön el fognak fogadni egy megközelítést. Én a következő parlamentnek már nem leszek tagja, mert az Egyesült Királyságban fogok maradni, de kérem a kollégákat, hogy induljanak a következő választásokon, hogy ez a magas szintű munka tovább folytatódjon körülékenyen. És köszönöm szépen a tisztviselőknek is, hogy ezen ülések megszervezésében ilyen komoly munkát végeztek. 23-as napi rendi pont, kérdések órája, nagyon rövid lehetek, mert mindkét kérdés az enyém. Az első kérdésem a szíriai menekült gyermekekről szól, nem fogom felolvasni az egészet, csak röviden összefoglalom. A szakbizottságunkban nagyon sokat koncentráltunk arra, hogy mennyire szükséges az oktatás a vészhelyzetekben. Egy adományozói konferencián azt vállaltuk, hogy a szomszédság, a Szíria környékén lévő országokban lévő szíriai gyerekek oktatására szeretnénk költeni. Azt szeretnénk megtudni, hogy abból a pénzből, amit eljutattunk Szíriába konkrétan, vagy a környező országba, mennyi ment valóban erre a célra. Bizottság. Michael Milner vagyok, a közel-keleti egység vezetője a vonatkozó főigazgatóságnál. Köszönjük a kérdést. A második brüsszeli konferencia, ami idén áprilisban volt, az ön által említett vállalt adományon túl 4,4 milliárdot irányzott elő 2018-ra és további pénzeket 2019-re. Nemzetközi pénzügyi intézetek és donorok is 21-22 milliárd dollárnyi hitelt irányoztak elő a Szíria, Jordánia, Libanon fogja kapni, valamint Törökország, Irak és Egyiptom ezt a pénzt. A legtöbb adományt nem bontották le országonként és szektoronként az adományozók. Az első brüsszeli konferencia óta, ami tavaly volt, a bizottság vállalta, hogy rendszeres pénzügyi nyomon követő jelentéseket szervez. Ez egy olyan eszköz, amivel tájékoztatni tudjuk magunkat, a többi donort és a fogadó országokat is arról, hogy hogyan és mire költötték a pénzeket, és ez a donorok számára is fontos információ. Tavaly három ilyen jelentésünk volt, az utolsót az ENSZ közgyűlés előtt hoztuk nyilvánosságra szeptemberben. Ebből az derült ki, hogy 2018-ban 3,4 USA dollár került a szektorok között szétosztásra. Multiszektorális tevékenységek kapták 19%-át ennek az összegnek, ez 630 millió USA dollár, a második legnagyobb szektor specifikus adomány az oktatási szektort érintette, ez 15 százalék, azaz 497 millió dollár, utána gazdaság és infrastruktúra hasonló, és az élelmiszerek kb. 14 százalékot kaptak. Az oktatást illetően azt szeretném hangsúlyozni a válaszomban, hogy az Európai Bizottság elkötelezett a segítségnyújtás mellett, támogatnunk kell a menekülteket befogadó országokat abban, hogy tudjanak előre tervezni. A perspektívánkban a középtávra is előre kell gondolni, és stratégiákat kell kidolgozni az oktatási szektor reformjára, hiszen a szíriai válság rendkívül komplex, és a hatásai tovább gyűrűznek a környező országokra is. Fontos az is, hogy ne csak a válságra reagálásra összpontosítsunk, hanem a minőségre is, a rendszerek kialakítására, az akadályok elmozdítására, az oktatásra vészhelyzetekben és az elhúzódó válságokban. Erre vonatkozólag az biztosok kollégium elfogadott egy stratégiai dokumentumot is. Nem minden oktatási programot a befogadó országok hajtanak végre, hanem vannak olyanok, amelyeket a végrehajtó partnerek, a civil társadal, civil szervezetei hajtanak végre, akár nem formális oktatás keretében. Még egy pont. Az a cél, hogy minden gyermeket elérjünk, és minden gyermeknek oktatási intézményben legyen a helye. Ez egy érvényes cél, de nagyon nehéz elérni. Az oktatáshoz való hozzáférés a szír menekültek számára nem csak finanszírozási kérdés, hanem administratív költségei is vannak, regisztrációs nehézségek, a tartózkodási korlátozások, a szülőkkel kapcsolatos problémák. A gyerekeknek ugyanis nagyon gyakran dolgozniuk kell, nehéz eljutni az iskolába, és ráadásul az iskolában gyakran bántják ezeket a gyerekeket. Tehát nagyon komplex a problémakör, megpróbálunk a lehető legtöbbet elérni az érintett országokkal való együttműködés révén, és biztosítani azt, hogy a lehető legtöbb menekült gyermek minőségi oktatáshoz juthasson. Ez nem csak a politikai párbeszédünk részét képezik ezek a befogadó országokkal, ezek a témák, hanem a partnerségi dokumentumokban is szerepelnek Jordániával és Libanonnal, Törökországgal kapcsolatban is fogadtunk el ilyet Szíria jövő és a régió rövével kapcsolatban. Gyors kiegészítő kérdés. 15%-ot mondott általánosságban az oktatásra. Ezt lebontják a jelentésben? Tehát megtalálhatom, hogy X ország Y mennyiségű pénzt ajánlott fel, akkor ez az ország tudja, hogy ez pontosan mire költötték. Például Németország azt mondta, hogy ő oktatásra konkrétan ennyit kínál fel. Így működik a dolog, vagy nem? A jelentésünk ilyen részletességben ezt nem dolgozza ki, tehát nem botjuk le, hogy melyik projekt honnan kapott finanszírozást, de van részletes információnk, a donoroktól nagyon sok információt kapunk, amit nem hozunk nyilvánosságra, de egész biztosan meg tudjuk egyezni abban, hogy hogyan jutassuk el önnek ezt az információt. Jó, köszönöm szépen, remek! 2016-ban a donor konferencia azt mondta ki, hogy, vagy azt kérte, hogy minden szíriai menekül gyereknek iskolában a helye, és ezen, erre törekedünk. Nem sikerült ezt megoldani 2018-ig, eh, mert most is a gyermekek 43%-a nem jár iskolába. Köszönöm szépen, és nézzük a második kérdés, van még pár percünk. A második kérdés a TBC-ről szól. Amikor New Yorkban jártunk, akkor a TBC szövetség tagjaival találkoztunk. Arról beszéltünk, hogy ez a világ legveszélyesebb fertőző betegsége több áldozatot szed a TBC, mint a malária és az AIDS összességében. A bizottság fel ez a kérdésem, hogy eleget teszünk-e. Nem tudom, a DJ Defco-ból ki van itt, és egyáltalán a DJ Defco-ból van-e itt az, aki... Ján Béler vagyok, igen. A DJ Defco-ban pont ezzel a kérdéssel foglalkozom, osztályvezető vagyok. És elemeztük ezt a problémát. Az Európai Unió a tuberkulózis elleni harcban vezető szerepet játszik. A tagállamok ennek a globális alapnak a legnagyobb donorjai. Ez egy olyan alap, amely a AIDS, a malária, illetve a tuberkulózissal is foglalkozik. A jelenlegi periódusban ez kb. 500 millió eurót jelent a 2000 17-19-es időszakra. Tegnap a globális alap igazgatója itt járt, és elmondta azt, hogy az összes nemzetközi finanszírozásnak a 65%-át ami alapunk adja a tuberkulózis témájában. Ebben az időszakban 5 millió TBC-st sikerült meggyógyítani, és nagyon sok olyan embert is kezelünk, akik antibiotikum rezisztenciát mutatnak. A cél, hogy plusz 40 millió embert kezeljünk a következő 5 évben, és a magas szintű ülésen ezt a nyilatkozatot tettük. A tuberkulózis bárkire lecsaphat, de minden ország máshogy tud reagálni erre a problémára. A fejlesztési programok 1,9 milliárd eurót szántak 17 ország egészségügyi rendszerének javítására. A cél az, hogy a megelőzés, a kezelés és a diagnosztizálás megoldódjon. Nagyon fontos az, hogy hozzáférjenek az emberek az egészségügyi szolgáltatáshoz, és ez nagyon sokat lendíthet a tuberkulózis elleni harcban, leginkább a szegényekre, illetve a szegények, illetve a marginalizálódottak vannak kitéve a TBC-nek. Nagyon fontos az, hogy egyelő feltételekkel juthassanak hozzá az emberek az egészségügyi szolgáltatáshoz. Aztán a kutatás is nagyon fontos, jó lenne, hogyha az, orvos, az orvosságok is elérhető áron lennének mindenki számára elérhetőek. Az új diagnosztikai eszközök is fontosak. A Horizont 2020-ban több mint 120 millió eurót, fog, eurót fognak az orvo, orvosságok kifejlesztésére, illetve a, az oltások kifejlesztésére fordítani, illetve hogy többet megtudjunk a TBC-ről. Ebből 58 milliót az EDCP-ből csoportosítottunk át, és ez alapvetően a szubszaharai területekre vonatkozik. Még egy dolog, az NDICI, illetve a Horizon 2020, a követ, a Horizont Európa 2000 a következő MFF-ben megpróbáljuk elérni azt, hogy a partner országainkban nagyobb lendülettel tudjunk a tuberkulózis ellen harcolni. A cél az, hogy különböző modalitásokat, finanszírozási modalitásokat tudjunk összevonni, egyszerűsítsünk, könnyebbé tegyük ennek az egész programnak a működését, illetve lesznek differenciált programjaink, országra lebontott, régióra lebontott, vagy célra, testre szabott programjaink, hogy megfelelően meg tudjuk fékezni a TBC-t. Köszönöm szépen, ez egy nagyon átfogó beszámoló volt. Nincs is több kérdése. Köszönöm szépen! az, hogy az alap alapegészségügyi szolgáltatásokat megerősítsük, az nagyon fontos. A TB, TBC-vel kapcsolatban és ez lesz a cél. Egyéb kérdések 24-es, napirendi pont semmi. Következő ülésünk november 19-én lesz, fél háromkor, fél négykor, és lesz Strasbourgban is egy ülés, Strasbourgban, és lesz egy ülésünk, ez a hétfői napon, eh, este kilenckor lesz, elnézést, ez egy eh, furcsa időpont. Van, amiről szavazni kell, de miről is? Samoáról és a Horizon, két, Horizon Európáról. Köszönöm szépen, koordinátorülés következik, zárt ülés. Aki nem jogosult arra, itt maradjon, ezt kérem, hogy fáradjon ki. Az lenne a legjobb, hogyha mindezt gyorsan és csődbe tennék. Köszönöm szépen